Bene. Rendben. Bene, iniziamo subito il voto. Már is megkezdjük a szavazást. Néhány perces késésben vagyunk, de hát sajnos a vita kicsit elhúzódott, nagyon sok kolléga szólt hozzá, 25 felszólaló volt a két szakbizottság részéről, hát nehéz lett volna még jobban korlátozni ennek az idejét. Kezdjük meg a szavazást, reméljük, hogy simán fog történni a szavazás, nem lesznek problémák. Tozenovski kolléga jelentésével kezdjük. Allora eh, proviamo a... Eh. Ah, No, ma nous allons a felni te. Először egy eh, tesztet fogunk eh, végrehajtani, hogy működnek -e a gépek. Megnyitom a tesztszavazást. Lezárom a szavazást. Volt è aperto ancora. Nem, még mindig nyitva van a szavazás, most zárom le a szavazást. 45-en vannak jelen. Plusz az én szavazatom, de még várom a kártyámat. Prego. Eh. Pilar? Nem, rendben. Akkor tudunk szavazni. A tesztet is megcsináltuk. 108-as módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene legyenek türelmesek, a 22-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk ezt is. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Az a 12-es módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem elfogadtuk. Kevés kezet láttam, de elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Facendo l'emendamento 12. A 12-es linkol módosítóról szavazunk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 12-es az IMCO részéről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 35 mellette, 11 ellen elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 10 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 29-es kult. Lezárom a szavazást. 35 mellett elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123 as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 128 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 128-as trendben. Lezárom a szavazást. 26. Elfogadtuk. Ezt a megjegyzést itt nem akarom látni. 125 mellette ellene pedig elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 131-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük 131-est. elutasítottuk, csak néhány szavazattal, de elutasítottuk. 21-23. 132-es szóbeli módosítóval, a 132-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 136 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, 14-es imko. 14-es imko a módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. 14-es. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 25-en ellene elutasítottuk. 32. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 153-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító, kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodik, elfog, elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 23-as módosítóról szavazunk, a régi részéről. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 15 ellene. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette, kellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. 172-es. Megnyitom a szavazást. 21, mellette 24 ellen elutasítottuk, ma egy ilyen nap van. 173-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Furcsa számok jönnek elő ma, nagyon sokan nincsenek itt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 22-es és a 177-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 179-es, tessék. A 22-est és a 177-est együtt szavaztuk. És most szavazunk a 179-esről. Készen állunk. Rendben. 179 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 23-as, 180-as, 181-es egyben mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartozkodik úgy tűnik elutasítottuk, de ellenőrizzük, tessék. Ferela. Lezárom a szavazást. 8.38. 25-ös mellette. Ellene tartozkodik. Elutasítottuk. 182-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 26-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. 26-os. Jó, még egyszer ellenőrizzük. A 26-os módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 24-est. Most szavazunk a 24-esről. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 197-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 205-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszus mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 20-as, tessék. Lezárom a szavazást. 22-24 elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 28-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 218-as mellette ellene tartózkodik. Tessék, ellenőrizzük. 218-as lezárjuk. Elutasítottuk. 34 nem emelik fel a kezüket. Még itt az egyik oldalon nem nagyon látom a kezeket. 29-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 225-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 227-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 41-es és a 17-es együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 244-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 245, 246, 247-esről egyben szavazunk mellette, sőt a 248-asról is, 45, 46, 248. 245, 246, 247. Rendben. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 248 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük, tessék. 248-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-13-ra 250 150-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 249-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Elutasítottuk, de ha akarják, ellenőrizzük, tessék. Lezárom a szavazást. 16.30. 33-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 255-ösről nem szavazunk, nem, mert visszavonták, biztos. 255 ös visszavonták, úgyhogy a 34-es kompromisszumosról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 257-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 272-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 263-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es, 43-as mellette ellene, pillár mellette vagy ellene? A 43-asról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os és a 265-ös egyben mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 266-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 267 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 268 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 269 mellette, szóbeli módosítóval, igen, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartozkodik, ellenőrizzük a 21-es, tessék. Lezárom a szavazást 21-esről. 24 mellette, 22 ellen elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene elutasítottuk. 272 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 273-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 274-es és a 22-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 275-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 276-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 277-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 278-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 279-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 280-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es kompromisszos módosító mellett ellene tartozkodik Elfogadtuk. Együtt szavazunk a 283, 84, 85, 86, 87, 88, 89-esről. Mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 44-es és 18-as együtt mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 290-es mellette ellene tartózkodik. elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 291-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az előadó hármas módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartozkodik, elfogadjuk. 62-es mellette, 62-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 7 és a 2 együtt, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 6-os és a 6-os együtt, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 8-as, mellette, ellene, tartózkodik, Ellenőrizzük a 8 tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszós mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es és a 4-es egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-78 együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es mellett, nem, a 14-es és 6-os együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 9-es és a 90-es egyben, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es és a 100-as együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es részenként, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 20-as és a 8-as együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette, egy ellene, akkor most uh, szavazunk a tárgyalási felhatalmazásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44. Rendben. Gratulálok a nagy munkához, és átérünk a következő jelentésre, Kovács jelentésre. Kovács, noi qui abbiamo soltanto un voto. Soltanto un voto. Itt csak egy Szavazás van a jogalkotási javaslatra. Megnyitom a szavazást, a Kovács jelentés tessék. Lezárom a szavazást. Rendben, 39 mellette, egy ellene, rendben. Encsú jelentés következik. nem mondom a a Okay. Sur le compromis 2 qu'il va présenter. Eh, eh, va bene, allora iniziamo il voto sul rapporto ENSU. Compromesso 1. Tehát, egyes kompromisszumos javaslat, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második kompromisszumos javaslat, ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítés érkezett. Uh, uh, Köszönöm szépen. Szeretném javasolni, hogy törüljük a hivatkozást a non-conditional energy-re, energy sources-ra, ugyanis ezt javasoltam a bizottságnak, most nem tudom, hogy miért jelenik ez meg ebben a formában. Az ok nagyon egyszerű,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 local and regional energy sources, not non-conventional local and energy sources. I want to Tehát szeretném a non-conditional szót törölni. Köszönöm. Kardo. Egyetértünk ezzel? Mindenki egyetért? A szóbeli módosítása? Jó. Akkor szavazzunk. Tehát a szóbeli módosítóval együtt ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellett ellenállt tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító. Két részben szavazunk róla. Első rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszumos javaslat mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellett ki van? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük, 17-es módosító tehát. Elutasítottuk 18-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es módosító. Ki van mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 5-ös kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító, két részben szavazunk róla, első rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszumos javaslat mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk. Hetes kompromisszumos ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es módosító mellette ki van ellene, ki tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 igen, egy ellenszavazattal és két tartózkodással elfogadtuk, és áttérünk Werner Langen jelentésére. Kész mindenki? Négyes módosító ki van mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 58-as módosító mellett ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 5-ös módosító ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es módosító mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk, hatos módosító mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, hetes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 61-es módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 62-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 64-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 66-os mellett ki van? Tehát a 66-os és a 68-as mellett ki van? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 65-ös, 67-es és 70-es módosító, egybe szavazunk róluk, ki van mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es mellett, 71-es eh, és nem, csak külön a 71-esről ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Tehát a tízesről szavaztunk. Most a tizenegyesről szavaztunk. 72-es? Arról is kívánnak szavazni? Jó, elnézést. Tehát a 71-esről 10-esről szavaztunk, most a 72-es következik, akkor 72-es módosító indítvány, ki van mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 73-as ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 11-es ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74-es ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 75-ös mellett ki van, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. 76-os ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. 77-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk. 78-as mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk. 12-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. 79-es mellett ki van, ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk. 13-as ki van ellene, mell- ellene tartózkodok, elfogadtuk 80-as, mellett ki van, ellene ki van, tartózkodok, elutasítottuk 81-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 14-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 15-ös mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 82-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 83-as mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 84-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 85-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 17-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 86-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 87-es mellett ellene tartózkodók elfogadtok 88-as mellett ellene tartózkodók elfogad, el, elutasítottuk, 89-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 90-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 91-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 92-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellett 19-es, 93-as együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 94-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 95-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 96-os mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 20-as, 97-es együtt szavazunk róla, ki van mellette, ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es ki van mellette, ki van ellene tartózkodók, elfogadtuk, 22-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 23-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 99-es mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk, 24-es és 100-as. Ezekről együtt szavazunk, ki van mellettük, ellenük, tartózkodó, elfogadtuk. 98-as követ, nem, 25-ös következik. Tehát a 25-ös módosító indítvány ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. 102-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 26-os és 103-as együtt szavazunk róluk, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk őket, 27-es mellett ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 104-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. 105-ös mellett ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 106-os mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. 107-es ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 108-as mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 109-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 110-es és 111-es, ezekből együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 112-es mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 113-as mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 114-es mellett ki van ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 28-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös mellett ki van? Ki ellenzi? Kitartózkodik, elfogadtuk. 116-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 117-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 118-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 119-es következik, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 30-as ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 122-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 123-as mellett ki van ellene tartózkodunk. Elfogadtuk. 34-es mellett ki van ellene ki van tartózkodók. Elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 36-os mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 124-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 39-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 125-ös mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 126-os mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk, 127-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk, 128-as mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41-es mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 42-es mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 129-es mellett, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 130-es mellett, ellene tartózkodók, elutasítottuk ezt is, 131-es mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 133-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 134-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 135-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 44-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 136-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 45-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 137-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 46-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 47-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 138-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 48-as mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. 139-es ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es mellett ki van ki ellenzi ki tartózkodik, elfogadtuk. 140-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. 141-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 50-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 142-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 51-es mellett, 51-es mellett, tehát ki van, ki van ellene, kik tartózkodnak, elfogadtuk. 143-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 52-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 144-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt is. 56-os mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 135-ösről tudunk szavazni? 135, Pilar. 135-ös, Pilar. Elnézést, így rendben. Siamo a posto. Akkor rendben van, végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 6-an ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk. És átérünk a következő szavazásra. Beli kérdés a stressztesztről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 Egyhangú volt a szavazás. Következő az iparról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez is egyhangú volt, és most már bevezettük. Köszönöm az együttműködést, a szavazást, elnézést. A szavazás elején kicsit nehezen tudtam követni az eljárást. A következő ülésünk november 27-én lesz, és ott is szavazni fogunk, és aztán 28-29-én is ülésezünk. 5 perc múlva kezdjük a ülést Úgyhogy kérek mindenkit, hogy hagyja el a termet, és csak a koordinátorok maradjanak itt.